Tisztelt kollégák, kezdjük el, mert elég hosszú a napi rendünk a délutáni ülésen. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, vegye fel a fejhallgatóját, ha szüksége van rá, és átváltok most németre, mondja az elnök. Tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit! Kezdjük a délutáni ülést egy közös bizottsági üléssel, az AFET-tel együtt. Úgy látom, hogy többen eljöttek. Köszönöm, és köszöntöm a külügyi bizottság kollégáit is. Köszönöm, hogy eljöttek ma délután. Engedjék meg, hogy röviden Koszta asszony nevében elnézést kérjek. Koszta asszony az előadó a Kulturális Bizottság részéről a jelentésnél, de sajnos ma nem tud eljönni, mert a római szerződések 60. évfordulójának megemlékezése, megünneplése nem vette figyelembe, hogy ma ülésezünk, és mivel római képviselők osztászony, ezért nyilván megértjük, hogy ma ezen a jeles napon Rómában kell lennie. De tudom, hogy Julie Ward kollégával együtt nagyon jól előkészítette a mai ülést, és Julie Ward lesz az, aki nem sokára helyettesíti Kosztál képviselőt, amiért már most szeretnék köszönetet mondani neki. És eh, Elmar Brock nevében is elnézést kell kérjek, egyelőre legalábbis eh, jelezte, hogy negyed órát késni fog, de mivel elég sok dolgunk van, azt eh, mondtuk, hogy mi azért elkezdjük az ülést és ő majd aztán minden bizonyal csatlakozik hozzánk. Kezdeném a napirenddel, az egyes napirendi pont a napirend elfogadása. Körbetekintek, és úgy látom, hogy a napirendel kapcsolatban nincs ellenvetés, úgyhogy a napirendet így elfogadjuk. Elnöki közlemények, kettes napirendi pont, azt kell bejelentenem, hogy francia, német, olasz, dán, angol, holland, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, bulgár és román nyelven van tolmácsolás, és emlékeztetném még önöket arra is, hogy közvetítjük élőadásban ezt az ülést. Hármas napi rendi pont, itt a jegyzőkönyvek, a legutóbbi közös bizottsági ülések eh, jegyzőkönyvét kell jóváhagynunk, a legutóbbi ülésre január 9-én került sor. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, kívánság, aggály, óhaj, sóhaj? Úgy tűnik, hogy nincs ebben az esetben. Azt hiszem, hogy eh, ezt a pontot is elfogadhatjuk, jóváhagyhatjuk a jegyzőkönyvet. Most pedig következik a negyedik napi rendi pont, ami indokolja a mai közös bizottsági ülésünket, egy saját kezdeményezésű jelentés, a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Uniós Stratégiája felé címet viselő jelentés. Az előadók az AFET részéről Elmar Brock, a Kulturális Bizottság részéről pedig Szilvia Costa, miután a két előadó január 9-én egy első eszmecsere keretében ismertette, hogy ezzel a jelentéssel milyen irányba kívánnak haladni. Azóta több találkozóra került sor, és a két előadó elképzelését egy jelentéstervezetben írta le. Tudják, hogy ez egy fontos dosszié, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a kultúra fontossága a nemzetközi kapcsolatokban is nagy. Ez egy olyan terület, amely lassan, de fejlődésnek indult. Még mielőtt megadnám a szót a két előadónak, engedjék meg, hogy Fisztizen urat köszöntsem, ő az AFET elnökét helyettesíti, mert az AFET elnöke sem tudott ma eljönni hozzánk, és Fisztizen úr szeretne néhány szót szólni önökhöz, úgyhogy szeretném megadni neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, hogy megtartjuk, megtartott ezt a prezentációt. Ahogyan hangsúlyozta, a kultúra egy nagyon fontos aspektus a nemzetközi kapcsolatokban. Mi úgy gondoljuk, hogy új megközelítések felmutatása a diplomatikus kapcsolatokban fontos, a kulturális diplomácia leépíti az akadályokat, elősegíti a párbeszédet a különböző közösségek között. Most pedig megadnám a szót a két előadónak. Ward asszony lesz az első, aki Kosta asszony nevében szólal fel 5 percben. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. 60 évvel a római szerződés megkötése után Európa új kihívások előtt áll. A békés együttműködés, együttélés terén a világban, illetve az értékek irányesítése terén. Hogyha fontos szerepvállaló akar maradni a világban, és méltó akar maradni a béke Nobel-díjához, a sokszínűséget előtérbe helyezve a békét kell előmozdítania mindenfajta nacionalizmus és szélsőséges irányzat ellenében. Úgy gondolom, hogy a gazdaság és környezeti, illetve szociális pillérekkel együtt a kulturális jogokat, szociális jogokat érvényre kell juttatni a párbeszédben. A párbeszéd nélkül a kultúra nem tud újjá éledni, a kulturális kapcsolatok nem tudnak új lendületet kapni, és radikalizálódni fognak az emberek. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság a tíz prioritás keretében a sokszínűség, a szubszidiaritás tisztetben tartásával az európai kulturális és identitás kulturális identitás terén új kezdeményezéseket tett az európai digitális stratégia, a kulturális örökség védelme, az 2018-as kulturális örökség év fontos területeket jelentenek általános az egyetértés, hogy az EU-nak alapvető szerepet kell játszani a nemzetközi politikában, és egyre fontosabb súlya kell, hogy legyen a világ ügyeiben. A főképviselő és a biztos szerepe megkerülhetetlen. 2013-14-ben egy előkészítő fellépésre került sor. Kulturális téren az olasz és luxemburgi elnökség 14-15-ben pedig a kulturális diplomácia erősítését tűzte a zászlójára. Saját kezdeményezésű jelentésünket el már Brokkal, az AFET elnökével együtt készítjük, mert hiszünk az EU nemzetközi kulturális kapcsolataiban civil szervezetek, a kulturális intézmények, a nemzetközi testületek újfajta nemzetközi együttműködési jövőképet kell, hogy magukévá tegyenek a párbeszéd keretében, az alulról felfelé haladó kezdeményezések szellemében. Minden eszköz, minden forrást, minden fellépés projektet felül fogunk vizsgálni, mm, ennek keretében minden olyant, ami a kultúrához kötődik. Fontos a prioritások figyelembevételével, figyelembevétele. A szociális segítségnyújtásnak, a segélyezésnek nagyon fontos aspektusa a kulturális és interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűségre eh, való felkészítés, az európai alapvető értékek érvényre juttatása igen fontos. A kulturális örökség védelme nagyon fontos, elkötelezettek vagyunk az örökség védelme, megőrzése terén, ez gazdasági és idegenforgalmi szempont is. Számos intézményes szerepvállaló a kulturális diplomáciában fontos szerepet játszik a bizottság különböző főigazgatóságaival, az EKS, az EU delegációk, a tagállami külképviseletek, az UNESCO, a UNIC és más hálózatok vesznek ebben részt. Az Európai Bizottság különböző eszközök és források megjelölésével az együttműködést tűztek ki célul. A, az Erasmus Plus és a Horizon 2020 céljai is eh, az eszmecsere előmozdítása a kulturális, vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül. Hogyha azonban kézenfogható eredményeket nem tudunk felmutatni, és nem tudunk konszolidáltan együtt fellépni, akkor az erőfeszítésünk kevésnek fog minősülni első három célkitűzésre szeretnék a stratégiából hangsúlyt helyezni elnézést, Szilvia olasz, és rengeteg mindent írt fel nekem. Én most nagyon gyorsan felolvasom. Békefenntartás, vallások közötti együttműködés, jogállamiság, véleménynyilvánítás szabadsága, kölcsönös megértés, emberi jogok, alapvető értékek, Értjük a szubszidiaritás, az arányosság fontosságát, ugyanakkor együtt kell dolgoznunk a kultúra terén, hatékony EU stratégiát kell kialakítani a nemzetközi kulturális kapcsolatokban. Azt is kérjük, hogy a kulturális jogok alapvető emberi jognak minősüljenek, ez egy negyedik különálló, önálló pillére kell, hogy legyen a gazdasági segélyezésnek, fejlesztési támogatásnak. Van egy sor eszköz és konkrét fellépés, ami rendelkezésünkre áll, ezeket nem fogom most felsorolni. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni az emberek közötti kapcsolatrendszerben. A határokon túlnyúló és közös projektek a jövőbeli stratégiának fontos részét kell, hogy képezzék így a helyi szerepvállalókat jobban fel tudjuk térképezni, a civil szervezetek jobban részt tudnak venni a tevékenységben, könnyebb finanszírozni a tevékenységeket. Innovatív együttműködési megközelítések már kialakultak ennek alapján. Fontos, hogy ezeket nyomon kövessük a nemi egyenjogúság figyelembe vételével. Szilvia biztos benne, hogy együtt fogunk működni minnyáján, én is biztos vagyok benne, hogy a jelentés megszülethessen szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, akik együtt fognak majd gondolom működni. A válság kihívásokat jelent számunkra, ugyanakkor alkalmat is ragadjuk meg a pillanatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kiválóan felgyorsítottad az ismertetést, most pedig Brock úrnak adom meg a szót a másik elnöknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, miután meghallgattam ezt az ismertetőt, meggyőződhettem arról, hogy ez egy remek jelentés lesz. Nem is tudtam, hogy mennyi mindent írtunk ebbe bele. De valóban úgy gondolom, el kell ismerjem, hogy a kultúrpolitika külkapcsolatokban is rendkívüli fontosságú. Egyfelől igaz az, amit az imént hallhattunk, a kultúra összeköt bennünket, megoldja a konfliktusokat a nemzetközi kapcsolatokban is. A kultúra ha úgy fogjuk fel, hogy összeköt bennünket, nem pedig elválaszt bennünket, akkor sokkal hatékonyabb, mint az, amit ma például a külpolitikán vagy a kereskedelempolitika alatt értünk. Ha például politikai egyeztetések véget külföldre utazom, akkor mindig foglalkoztat az érintett országok kultúrája, történelme, és ez a kapcsolatokban a párbeszéd során is nagyon hasznos. A gazdasági adatok változnak, de ami egy adott ország kultúráján keresztül megvalósul, ez egy ország külpolitikáját is sokkal inkább befolyásolja, mint ahogy azt így első pillantásra gondolnánk egy tagállamon belül, egy társadalmon belül, illetve a társadalmak közti lehetőségek szorosan összefüggnek attól, hogy a kultúrához való hozzáállásunk milyen. És ez egyfajta átállást is feltételez az Európai Unióban. Az európai nemzetek esetében a négyötöd, a kapcsolatok négyötöde közös, az egyötöde pedig eltérő, de van, aki mindig ezt az egyötödöt használja fel ahhoz, hogy aláássa más országokkal való kapcsolatainkat. Ez 300 év nacionalizmusának az eredendő bűne, és hogyha Le Pen, Wilders és Pétri támogatói ezt követik, az egy ötödnyi különbözőséget hangsúlyozzák. Ez bolondság. Fel kell fognunk, meg kell értenünk az Európai Unióban és a nemzetközi kapcsolatokban is, hogy ahol a kultúra megkülönböztet bennünket, ott nem alsó rendűségről vagy felsőbb rendűségről van szó, a közös gazdagságot kell hangsúlyozni. A különbözőségek nem rosszak, ezeknek meg is kell maradniuk az Európai Unióban és a népek között is. Hogyha ezt megértjük, a másik különbözőségét, a e, sokszínűségben az egység, ezt mondtuk, ez e, egy e, kaput nyit meg mások felé, és enyhíti a kapcsolatokban a feszültséget. Amit Erdogán most mond, illetve amit most megpróbál megtenni, az, az, hogy választási célokból felhasznál eh, bizonyos kérdéseket, és eh, felkorbácsolja a nacionalista eh, érzelmeket. Ez pedig mindig rossz dolgok kiinduló pontja mindenhol. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a kultúra tudatos bevetése nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ez egy sajátos puha erő, egyfajta puha hatalom, amely más eszközökhöz hasonlóan hatékony lehet. Például, hogyha diákcserét támogatunk, vagy akadémikusok, akadémikus cserét, ennek nagyon hosszú távú kihatása van olyan emberekre, akiknek a magatartását még 30 éven belül is befolyásolja ez. Anyagi sikerhez vezet. Ha például Európában a csendes óceáni térségből mérnökök jönnek Európába, Eh, itt eh, oktatnak, és ha megadjuk nekik például az oktatási, továbbképzési lehetőségeket, akkor 30 év múlva, amikor majd gépeket rendelnek, abból az országból rendelik a gépeket, ahol tanulmányokat folytatták. Erre nagyon sokrétű eh, bizonyítékok vannak. És ezt azért is mondom ilyen egyértelműen, mert a kultúrával kapcsolatos kérdéseket nem szabad elintéznünk úgy, mintha ez valami szép és jó dolog lenne, hanem ennek nagyon gyakorlati következményei lehetnek. Úgy gondolom, hogy ezt az érvelést folytatnunk kell ahhoz, hogy az Európai Unióban a nemzeti kormányok képviselőit is meggyőzzük erről. És úgy gondolom, hogy ez már csak azért is fontos, mert a tagállamoknak az uniós intézményeken keresztül megadjuk a lehetőséget, hogy kulturális szinten képviseljék magukat a tagállamok máshol. Úgy gondolom, hogy ez főleg a kis tagállamok számára egy nagyon komoly lehetőség. Az, a Francia Intézet vagy a Goethe Intézet jó példák erre, de a kis országok számára is világszerte gyakorlatilag ilyen lehetőség nem létezik, és ha így megadjuk nekik a lehetőséget, hogy jelen legyenek, azt hiszem, hogy ez a saját identitásukat erősíti a kis tagállamok identitását, és összességében az Európai Unió imázsát is azáltal, hogy valami nagyszerű dologként jelenítjük meg ezen tagállamok közti különbségeket. És emiatt, amit Kosta úr kifejezésre juttatott, és amivel én is egyetértek, mindaz, amit megtehetünk a kultúra terén, teljes egyetértésemet érdemli ki. Szerintem ez a megközelítés a kulturális diplomácia nem csak egy szép dolog és egy nemes dolog, hanem ezt úgy kell eladnunk a tagállamainknak, hogy ez a tagállamok érdekét is szolgálja. Köszönöm. Leave the rest of this meeting to our, my excellent colleague. Let's... Um, köszönöm szépen ezeket a kiváló észrevételeket az előadóktól, és üdvözlöm a két elnököt. Köszönöm szépen. Én is a két előadónak szeretnék köszönetet mondani. Most pedig az árnyékjelentéstevőknek adnám meg a szót, és ha egyetértenek, akkor a szokásainkkal ellentétben először is azt kérném, hogy Jiménez Bárvát asszonynak adhassa meg a szót az ALDE részéről. Ő a Kulturális Bizottság tagja, de mindjárt egy másik meghallgatásra kell elmennie, úgyhogy ha nincs ellenvetés, akkor öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Szilvia Kosztászonynak és Brok úrnak is a munkájukért. Brok úrnak közvetlenül, Kosztászonynak pedig Bordasszonyon keresztül. Ez a jelentés az Európai Unió kulturális stratégiával kapcsolatban tartalmaz olyan értékeket, amelyek közösek, a kultúrához kötődő értékek, és ugyanígy felvázolja azt a lehetőséget is, hogy a különböző származású emberek között hidakat építhet, és felvázolhatja a közös értékeket. Ez meg kell, hogy jelenjen az Európai Unió külpolitikájában. A bizottság közleménye szeretné előmozdítani az Unió és a partnerországok közti együttműködést, a béke megőrzésére helyezi a hangsúlyt, hangsúlyt a konfliktusok megelőzésére, a jogállamiságra, a szólásszabadság és az emberi jogok védelmére. Az én módosítóim arra törekszenek, hogy bizonyos aspektusokat, amelyeket nagyon fontosnak tartom, elmélyítsenek. A kulturális kapcsolatok nagyobb főszerepet kell, hogy tulajdonítsanak a tudománynak. Az unió globális megközelítése, valamint a tudományos diplomácia elvei mentén úgy gondolom, hogy több forrás kell biztosítani a tudományos együttműködésnek a nemzetközi kapcsolatokban. Ezáltal tudományos tanácsadást nyújthatnánk a külpolitika számára, elősegíthetnénk a tudomány körül a nemzetközi együttműködést, és így javíthatnánk az, az országok közti kapcsolatokat. Másodszorban a jelentés azt is kéri, hogy hangsúlyozzuk a kulturális intézetek szerepét, amelyekről Brock úr említést tett a tagállamokban. Az EU-nikon keresztül hangsúlyoznám, hogy ez a hálózat és mások kulcsfontosságúak. A kulturális intézetek külföldön a nemzeti kultúra, illetve a nyelv ö, terjesztésével foglalkoznak. A nemzeti kultúrákat egy európai narratívába kell integrálni, ez pedig plurális és befogadó jellegű kell legyen. Továbbá kapcsolattartó pontokat kell kijelölni, amelyek a kulturális kapcsolatokat támogatják. Szerintem ez a kulturális ataséhoz kötődő fogalom, ez ugye számos nagykövetségen létezik, még az Európai Unió kínai képviseletén is. Továbbá nagyra értékelem, pozitívan értékelem a kulturális és vallási párbeszédre való felszólítást, de hangsúlyozom, hogy ez a nem hívőket is kell, hogy integrálja, illetve a másként gondolkodókat. A szólásszabadság, a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság értékeit kell hangsúlyozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen elfelejtettem megemlíteni, hogy körülbelül három percben tudok szót adni, ön ezt kitűnően betartotta. Most Triavski úr köz, következik az EPP részéről. E, Köszönöm szépen. Holisztikus, de też horizontális reflexia. i od niej zacznę. Zacznę od nagyon tetszett ez a horizontális megközelítés, amelyre hivatkozott, és szeretném ezzel kezdeni. Szeretném hangsúlyozni a tapasztalatomat, és azt hiszem, hogy németként ezt meg fogja érteni. Polgármester voltam korábban egy városnak a képviseletében, és a német és a francia nagykövetel is találkozom, egy, találkoztam egy azon napon, és azt mondta az egyikük, hogy nem szabad, hogy Németországot csak úgy nézzük, mint az Audi, a Volkswagennek az országát nézzük, hanem úgy tekintsük Németországra, hogy Bach országa Németország, a kultúrának az országát. Aztán utána találkoztam a francia nagykövetel is, mert a kettő követ, találkozó egymást követe, és azt mondta nekem ő, hogy ne csak Molière, Catherine Deneuve és másoknak a szempontjából vagy a színeiben tüntessük fel Franciaországot, hanem ott vannak a különböző gépjármű gyártványok is, a Peugeot, a Renault és a többi ipari termékünk és mint ahogy Elmar Brock is mondotta, a kultúra valóban arra szolgál, hogy különböző megoldásokat találjunk, és ugyanakkor persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a kultúra akár szét is választhat minket. De mindenképpen fontos, hogy pozitív szerepet töltsön be a kultúra, és hogyha erre koncentrálunk, akkor pontosan tudjuk azt, hogy az oktatás is egy alapköve a kultúrának. E tekintetben azt is látni kell, hogy a politika szót nagyon sokan figyel, szinte kifejezetten utálják. Tehát akkor, amikor kultúrpolitikáról beszélünk, nagyon óvatosnak kell lennünk. A kultúra egyrészt arra, arra hivatott, hogy önmaga belső értékei alapján nyilvánuljon meg. Ugyanakkor a kultúrát nagyon gyakran felhasználják arra is, hogy egyéb értékeket is segítsen, olyan értékeket is elősegítsen terjedésükben, amelyek nem kifejezetten kulturálisak. Tehát gondolok itt a gazdasági vagy a politikai értékekre, érdekekre. A jelentés önmagában nagyon izgalmas, és úgy gondolom, hogy szinte teljes egészében lefedi a fontos kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teszi, hogy megemlíti mindezen területeket a jelentés. De ugyanakkor én egy módosítót is indítványoztam, nevezetesen a médiumok szerepére gondolok. A médiát ugye széles értelemben kell értelmeznünk. Nagyon gyakran a média és a sajtóorgánumok azok, a hordozók, amelyek lehetővé teszik, hogy a kultúrát jobban megismerjük, megértsük. Tehát a sokszínűséget elősegítség, a kulturális sokszínűségnek az elfogadásához hozzájáruljanak, illetve itten a toleranciát is meg kell e tekintetben említenem. És végezetül lényeges az is, hogy jól válasszuk meg azt a sorrendet, amelyben az eljárásokat elindítjuk. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig Krisztia úrnak adnám meg a szót az AFET részéről, az SD frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagy köszönet az előadóknak az ismertetésért, illetve a nagyon jó szövegért, amit készítettek. Ez a tervezet erőteljes alapokat hoz létre, Hogyha megnézzük a dokumentumot és meghallgatjuk önöket, azt tapasztalom, hogy nagyon sok a közös pont. Biztos vagyok benne, hogy a parlament képes lesz arra, hogy a véleményeket egyesítse és ambiciózus közös szöveget készítsen. Úgy gondolom, hogy vannak bizonyos aspektusok, amelyeket érdemes azért megemlítenem. Területeken fogok módosítókat benyújtani. Az egyik prioritás az eszközök kérdése. A célok terén nagyon egyértelmű a dokumentum, de a megvalósítás az operatív dimenzió hiányosan szerepel mm, a második eh, szempont a finanszírozás, az erőforrások, és az, hogy hogyan integrálhatjuk azokat a prioritásokat, amelyeket meghatároztunk a jelenlegi költségvetésből, illetve külső forrásokból. A harmadik dolog, amit felvetnék, eh, az, hogy amikor a jogi környezet, a politikai eh, feltételek ellentétesek, ellenségesek, Mm, propagandáról van szó, mm, ezzel fel kell venni a küzdelmet. Köszönöm szépen a figyelmüket, kedves kollégák, és nagy örömmel fogok együttműködni. Köszönöm szépen. Dzsambaszki úr úgy látom nincs itt. Tenök úr az ICR-tól, e őt se látom. Bárbát asszony már hozzászólt a GUE részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kettő jelentés tevőnek a jelentés tervezetért, és úgy gondolom, hogy a javaslatuk lefedi szinte minden olyan tényezőt, amelyek fontosak a kultúra tekintetében, és amelyek tévében a kultúra jól tudja kísérni a különböző EU-s politikákat a nemzetközi porondon. Szükség van arra, hogy mérleget vonjunk az eddig megvalósult EU-s programok tekintetében a kultúra területén azért, hogy a stratégiánkat még tartalmasabbá tegyük, azaz, hogy meghatározzuk a célkitűzéseket és az egészen egyértelmű prioritásokat. A célok, amelyek itt felelhetőek, ambiciózusak, és azt igénylik, hogy koordinált együttműködésben lépjen fel valamennyi szereplő. Emeljük ki azt, hogy a kultúrának milyen szerepe lehet a növekedés biztosításában, illetve a társadalmi kohézió területén e tekintetben a kellő finanszírozási forrásokat is kell biztosítani többek között az ifjúsági programok keretében. Egyet tudok érteni azzal a felvetéssel, hogy forduljunk az Európai Bizottsághoz, hogy a kultúra mindenkit elérhessen, és ezben a keretben támogassuk a kulturális felépéseket. Meg kell teremteni minden tagállam számára azt a lehetőséget, hogy egyenlő alapon legyenek jelen a folyamatban, még azon országok esetében is ez így legyen, amelyeknél megszorításokat kell foganosítani arra van szükség, hogy a kulturális tényező megjelenjen minden egyes jövőben megkötendő egyességben, megállapodásban, szerződésben. Garantálni kell a forrásokat is azért, hogy a célkitűzéseket meg is tudjuk valósítani. Úgy gondolom, hogy a kulturális turizmusra is nagy hangsúlyt kell helyezni. Az Európai Bizottság egy külön programot határozhatta meg ezen a területen a kellő források biztosításával, azért, hogy a harmadik országbeli állampolgárokkal is elősegítjük a kapcsolatok kiépítését, és könnyebbé tegyük az olyan programoknak a megvalósítását is, mint amilyet az Európai Tanács működtet, az Európa Tanács működtet. és itt említsük meg azt, hogy nem csak arról van szó, hogy a kulturális örökségét hogyan lehet megőrizni, és hogyan lehet visszavetni a csempész tevékenységeket és visszaéléseket a kulturális javakkal. Gondoljunk arra, hogy a kulturális örökségnek olyan elemei vannak, amelyek a világ örökségnek a az egyes tételei, és e tekintetben is többek között a, a görögországi partenoni kincseknek a keretében e, módosítókat fog előteljeszteni. Köszönöm szépen Helga Trüppel a zöldektől. Köszönöm szépen. Szeretnék először is a két előadónak köszönetet mondani, és idézném azt, amit Julie Ward mondott, a kultúra, mint a fenntartható fejlődés negyedik pillére, azt hiszem, hogy erre kell törekednünk mindenképpen. Egy rendkívüli előny lenne, hogyha végre tudnánk ezt hajtani a nemzetközi kapcsolatrendszerünkben is. Áttérve arra, amit Brock úr mondott, valóban jó lenne, hogyha a kultúra, mint puha hatalom érvényesülne, és áttérve arra, hogy mit is jelent a kultúra, mint koncepció, a lengyel kollégának igaza van, hogy a kultúra képes egymáshoz közelebb hozni az embereket, ugyanakkor megosztani is őket. Ezért meg kell állapodnunk abban, hogy mit értünk kultúra alatt, egy demokratikus, nyitott kultúrát értünk ez alatt, nem pedig egy felsőbb rendűséget hirdető kultúrát, ami egy probléma volt Európában a múltban. Ezen túl kell lépnünk, és éppen ezért ennyire fontos, hogy a kultúra esetében az emberek képesek nemzetközi szinten együttműködni. Azt hiszem, hogy a hangsúlyoznunk kell, hogy nem az a célunk, hogy az európai vagy a nemzeti kultúrákat exportálni kívánjuk, hanem valóban a kommunikációra és a helyszínen való együttműködésre helyezzünk a hangsúlyt. Ez a koncepció, azt hiszem ezt még jobban hangsúlyozni is kell a szövegben. Itt nem a hagyományos kulturális diplomáciáról van szó, hanem a kulturális kapcsolatokról. És eh, az arról, hogy együttműködjünk eh, a népekkel, a befogadás elve mentén az együttműködést mozdítsuk elő. Volna néhány kritikus kérdésem a közleményben bizonyos pontokra vonatkozóan, például ami az Európai Külügyi Szolgálatnál a fókuszpontokat illeti, valamint az atasék esetére utalnék. Itt egy hagyományosabb, kulturális diplomácia megközelítést követik. Azt hiszem, míg inkább a helyszíni kulturális kapcsolatokat szeretnénk építeni, ezért azt hiszem, hogy ezzel az eszközzel körültekintőek kell lennünk, nem szabad, hogy a régi megközelítéshez kanyarodjunk vissza és ugyanez a Kultúra Európai Háza jó elgondolás lehet, de jelen pillanatban számomra nem teljesen egyértelmű, hogy milyen koncepció húzódik meg mögötte, ezért szeretnék erre visszatérni, dolgozni ezen, hogy meggyőződjünk arról, hogy itt valóban együttműködésről van szó, mások civil szervezetek, kulturális szervezetek bevonásáról, és nem szabad, hogy visszakanyarodjunk a már ismert hagyományos megközelítéshez. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A zöldektől és az AFET részéről szólé úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az elvégzett munkájukért. Meg vagyok győződve róla, hogy a nemzetközi kapcsolatok mozgató rugója a kultúra lehet az Európai Unió számára, ugyanis az Európai Unió a sokszínűségre épül, kulturális nyelvi sokszínűségre fontos a megvédése, az előtérbe helyezés, előmozdítása a sokszínűség tiszteletben tartásának, és a nemzetközi kultúrkapcsolatok hangsúlyos szerepe nagyon jól illeszkedik az Európai Uniónak a világban betöltött szerepéről vallott álláspontjához. Ugye az úgynevezett soft diplomáciát szeretnénk előmozdítani, a békefenntartási párbeszéd, a konfliktus megelőzés, az emberek közötti kölcsönös megértés előmozdításáról van szó. A kultúra, az európai értékek, ideák, EU-n kívüli terjesztésének is nagyon hasznos eszköze. Tehát igazi hozzáadott értéket teremt a nemzetközi kapcsolatainkban. És tényleg úgy gondolom, hogy a kultúra hangsúlyozása a nemzetközi kapcsolatok mozgatórugójaként a szomszédsági stratégiánkban is meg kell, hogy jelenjen. Oly módon, hogy masszívabb hidakat építhessünk feléjük. Úgy gondolom, hogy a jelentésben még jobban kell hangsúlyozni az emberek közötti e, interpersonális kapcsolatok fontosságát, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unióban ezek a kapcsolatok a leghasznosabbak, a kulturális megértés szempontjából a mások gondolatmenetének elfogadása, az együttélés szempontjából. Tehát több ilyen fellépésre lesz szükség, több olyanra, amelyik eh, az emberek közötti kölcsönös megértést, a népek, a kultúrák közötti kölcsönös megértést mozdítja elő. Végül felvetődik az a kérdés is, hogy hogyan kommunikálunk mi európaiak az EU-ban, vagy az EU-ból, miként tudunk egységes, közös mondani valóval fordulni a világhoz. Hiszen 28 tagállam, 28 különböző kultúrájáról van szó, hogyan tudjuk az európai üzenetet terjeszteni lejár az időm, úgyhogy csak arra emlékeztetnék, hogy nem létezik például európai tévécsatorna, pedig az nagyon jó eszköz lenne a közös európai üzenet célba juttatásához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bildasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kulturális sokszínűség egy nagyon változatos világot tesz hozzáférhetővé, az emberi értékeket domborítja ki, így módon a közönségek, a népek és a nemzeteknek a fenntartható növek fejlődését biztosítja. Ez az UNESCO-nak az egyezményében szerepel így a kulturális kifejezés sokszínűsége témájában. Éppen ezért a jelentés, ennek az ötös pontja emlékeztet arra, hogy a kultúrának, a kulturális politikának be kell tartani a szubszidiaritásnak az alapelvét egy alapvető fontosságú passzus. Nem egy európai kultúráról beszélhetünk, hanem európai kultúrákról többes számban. Azaz a francia, az olasz, a német és az egyéb kultúrákról. Ez alkotja a gazdagságunkat. A hetes cikk pedig arra tér ki, mennyire szükséges az együttműködés a tagállamok között, a kulturális javaknak a megőrzése tekintetében és a kulturális fosztogatás tekintetében és visszaélések tekintetében. 2016-ban több mint 200 olyan műemlék volt oldalászószakban tehát, amelyek áldozataival váltak a földrengésnek, és mint hogy 2018 a kulturális örökségnek az európai éve lesz, nagyon fontos lenne, ha az együttműködést valósá tennék. Ugyan akkor a jelentésben van egy olyan mozanat, amelyet nem tudok támogatni. Nevezetesen arról van szó, hogy a kulturális diplomáciában, illetve a nemzetközi együttműködésben egy önálló olyan iránymutatás és politika valósuljon meg, amely az EU-t képviselni. Úgy gondolom, hogy jó a kezdeményezés, legalábbis hangzás szempontjából, de e, ez felül írná a tagállami szubzidatásnak az elvét. Arra van szükség, hogy lássuk azt, hogy olyan kulturális, örökségi hagyományok és politikai, meg diplomáciai hagyományok, ezek mind-mind rendkívül fontosak. Itt a harmadik országokra is kell gondolnunk, azon kapcsolatrendszerekre, amelyek léteznek például Franciaország és a frankfokon országok között, ez önálló területet képvisel. Köszönöm szépen. Még ketten jelentkeztek, hárman. Miyamon képviselő az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Az első dolog, amit szeretnék, az köszönetet mondani Brok úrnak és Kosztászonynak, aki már nem tudott eljönni. Már volt lehetőségünk arra, hogy januárban beszéljünk erről a témáról, tartottunk egy első eszmecserét. Azt hiszem nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a kultúrát az Európai Uniónak fel kell használnia a szó pozitív értelmében a nemzetközi kapcsolataiban. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, ahhoz, ahogyan Elmar Brock és Trüppel asszony is mondta, megkeressük a közös nevezőket, a közös gyökereket, és a különbözőségek ellenére a megértésre törekedjünk. Cervantes, Cervantes, Goethe vagy Dante sem érthető meg pusztán a nemzeti dimenziójában, európai írókról van szó, és nehéz őrájuk csak az adott országú kultúráinak képviselőjeként gondolni. Ebből is látjuk a görög-római örökséget, amely mindannyiunk számára közös örökség, és ez az európai réteg, amelyet Ortega y Gasset is hangsúlyozott, akitől Brock úr idézett. Egy konkrét pontra térnék ki a jelentésben, a 26-os bekezdésben ott a kulturális útvonalakról, az európai tanács útvonalairól beszélünk, arról, hogy lehetővé tesszük a harmadik országok jelenlétét, itt eh, ugye vannak olyan országok is, amelyek harmadik országok, az Európa Tanács eh, tagjai, nem európai országok, de ott van például a kultúra európai fővárosa, például Isztambul, ha nem tévedek, szintén volt a kultúra európai fővárosa, tehát lehetővé tesszük eh, harmadik országok számára is a részvételt. De ha a kultúra útvonalaira gondolok, ezek nagyon fontosak, mert ezek túlmutatnak az Európai Unión. vannak a keleti, déli, szomszédságbeli országok, tagjelölt országok, amelyek szintén részesei ennek a jelenségnek. Azt hiszem, hogy ezáltal is kifejezésre jut az európai gazdagság, az, hogy hogyan függnek össze az európai kultúrák, amelyekre nem elszigetelten kell gondolnunk, és úgy vélem, hogy a 2018-ban, hogy a kulturális örökség Európai éve során figyelembe kell vennünk, hogy meg kell őriznünk ezt a kulturális örökséget. Következésképpen, és le is zárnám elnök asszony, azt hiszem, hogy a bizottság, az Európai Unió hozzá kell járuljon ahhoz, hogy pénzügyi értelemben is támogassa az európai kulturális útvonalakat, utakat, amely egy fontos kezdeményezés az Európa Tanács részéről. Köszönöm szépen. Suntis úr a Kulturális Bizottságtól. Maximum két percben kérném. Tisztelt elnök asszony, olvastam a jelentéstervezetet, és végig hallgattam természetesen az eszme cserét, de úgy, túl, úgy látom, hogy tulajdonképpen hiú ábrándokról van szó. Nagyon szépek ezek a dolgok, de mindez a valóságtól távol áll. Mit is értek mindezzel a még mielőtt megfogalmaznám az észrevételemet, hadd mondjam el, hogy külügyminiszter voltam korábban, és számos országot fel, meg, felkerestem, más és más kultúrájú országokat, és a diplomácia kapcsolatot folytattunk szinte mindegyik országgal. Úgy gondolom, hogy a kultúra ö, helyzete távolról sem idilli helyzet. A kultúra fokozatosan egy olyan dimenzióvá válik, amely a nemzetközi diplomáciának a területére evezet. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy ö, egyesek úgy gondolják, hogy ez egy nagyon helyesen meglétező, vagy meglévő ö, mozzanat, és nagyon jó, hogy ez így van, és ki lehet ugyanakkor mondani, azt kérdezem, hogy például Görögország környékén a békét, a stabilitást idézi elő? Nos, ezzel kapcsolatosan a válaszom az, hogy sok, sok kétem nem van e területen. És aztán vannak azok is, akik azt mondják, hogy egyes kultúrák feletté vannak más kultúráknak, és hát vannak a különböző hagyományok, örökségek, de egy ponton túl a dolgok konfliktusosra válnak, és mint hogy adott esetben az történik, hogy kényszerítik, akár a hadseregeken keresztül, akár pedig a külügynek a révén egyes politikát, ugyanígy egy ponton túl előfordulhat az, hogy már a kultúrát is rákívánják kényszeríteni másokra akkor, amikor ki akarnak zsákmányolni egy országot, akkor egyesek megpróbálják meghódítani a célba vett országnak a kultúráját. Például a partenoni márvány művek, vagy a szamotákei Nikinek az esete is erre jó példa. A legtöbb európai főváros olyan műemlékekkel rendelkezik, amelyek szintén ugyanígy máshonnan elhozott értékek mindjárt a végére jutok, elnök asszony. Szóval csak azt szeretném még mondani, hogy nem létezik közös álláspont ezen témákban. Emlékeztetnék még arra is, hogy a preambulum bekezdés milyen problémákat vetett fel a híres európai alkotmánytervezet esetében. És hát láttuk, hogy mire is vezetett ez a törekvés. Tovább kell mélyíteni, elmélyíteni a gondolkodást a témában, és alapvető dolgokat lerögzíteni. Köszönöm szépen. Sajnálom, szigorúnak kell lennem, mert kevés az időnk ezért sajnos nem tettek senkivel kivételt. Julie Ward, szintén maximum két percben, most Julie Ward, nem pedig Szilvia Costa. Igen, most már tényleg én szólok. Nagyon érdekes volt meghallgatni a nagyon sokféle nézetet, amit itt kifejezésre juttattak. Csak arra emlékeztetném a kollégákat, hogy a kultúra nem rögzített, nem fix dolog. Egy része a munkánknak az az új kultúra létrehozása, hogy az embereket összehozzuk, és nyitott élményt szervezünk nekik úgy gondolom, hogy érdemes lenne az Európai Uniónak támogatnia mindezt a folyamatot, a tagállamok fiataloknak tisztába kellene jönniük az új kulturális formákkal. Erről mindenképpen akartam beszélni. Aztán a kultúra egyfajta gyógyító hatású is, például a bohócok határok nélkül, az emberek tudnak egymáshoz szólni, akár konfliktusos felek között is kulturális örökség évével kapcsolatban úgy gondolom, hogy meg kell birkóznunk a nehéz múltunkkal, és a kulturális örökség évét eh, ne csak az épületek, meg táncok, meg hagyományok hangsúlyozására használjuk. Olyan kontinensen élünk, ahol borzasztó dolgok történtek, és ezeknek nem szabad újra bekövetkezniük. A rasszizmus, a szélsőséges tendenciák, a nacionalizmus, a populizmus előretörése miatt az embereket emlékeztetni kell rá, hogy a kultúra jó dolog, és közösen kell gyakorolni. A kultúráról konfliktus megoldásként is szoktunk beszélni, de azt kell megérteni, hogy a konfliktusokat meg is lehet előzni a kultúrával. Az én régiómban, ami Cambriában, amikor a 2015. decemberében árvíz volt, és ott monokultúrák vannak főleg, és Manchesterből és Prestonból a muzulmán segélyszervezetek érkeztek elsőként a helyszínre, és ételt osztottak, nagy lelkűek voltak. Én egy templomban voltam, és Muller úr a muzulmán szervezettől, illetve a, a helyi lelkész együtt osztották az ételt, és azt mondták, hogy a jó időkben is ezt kellene tennünk. Lehet, hogy akkor nem is állna elő újra a rossz idő. Köszönöm szépen. Egy percben. Frau Boska. Thank you very much. Uh tenni ehhez a témához, hogy nagyon egyetértek, amit Julie Ward mondott, tehát hogy nagyon fontos akár magas kultúra, akár a tömegkultúra eszközével, de a konfliktuskezelés mellett a lényeg az lenne, hogy az egymásról kialakított negatív sztereotípiákat, illetve az imázs, amit egymásról kialakítunk, javítani tudjuk. Tehát ebben nagyon fontosak az olyan kétoldalú kapcsolatok, vagy az olyan kulturális rendezvények, amelyek ezeket a, a lokális szinten lévő kapcsolatokat javíthatják, és ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak jó lenne alokálni egy olyan forrást, amivel lehetne, vagy amiből lehetne az ilyen jellegű programokat finanszírozni. És amit még eh, hiányoltam a jelentésben, hogy a nyelvi sokszínűség, mint kulturális érték nem jelent meg benne, úgyhogy szerintem ezt még hozzá kell ezt tennünk. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Köszönöm szépen. Most pedig szeretném felhívni még a figyelmet arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 29 déli 12 óra. Az első egyeztetésre az árnyékentéstevőkkel 27-én, április 27-én kerül sor a módosítók megvizsgálása, amikor ismét együtt találkozunk, május 3-án kerül megrendezésre, és 30-án, május 30-án fogunk egy közös bizottsági ülésen dönteni, szavazni erről a jelentésről. A Kulturális Bizottság tagjai számára ez e, újdonság, azt hiszem az AFET tagjai ehhez hozzászoktak már, hogy e, szakértőket is bevon az előadó a jelentés ismertetésekor, ők, ők is szót kapnak. Most e, mindkét esetben az előadó ma még szakértőket is meghívott, és szeretném köszönteni Nikolas Bidú nagykövetet a svájci nagykövetségről, Vöznyevszka Kvadlik Mihajlovicsot az Európa Nosztráttól, Susanne Hőn asszonyt a göte Intézettől, és Stefan Gízt, aki az nem, még egy nekifutás, igazgató, nem, az Európai Zene Főiskolák Szövetségének igazgatója. Három nyelvből állt össze ez a cím most. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, és szeretném most megadni önöknek a szót. Ezt követően pedig meghallgatjuk még az előadókat is a Gazdasági és Szociális Bizottságtól, valamint a régiók bizottságából. Először is Bidú nagykövetnek szeretném megadni a szót. 8 perc, kérem, hogy mindannyian próbálják 8 percbe sűríteni, ha 10 perc, az sem lesz tragédia. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok gyors zseni. Mindenek előtt köszönetet mondanék az Európai Parlamentnek, hogy meghívta Svájcot, amely ország nagyon örömmel beszél kultúráról és külpolitikáról. Röviden fogok beszélni arról, hogy mit is tevékenykedik az intézményem, a kultúra terjesztése területén külföldre, illetve aztán majd szólok a jelentésről is. Svájc egy olyan ország, amelyben a 2000-es évek elején még nem igazán volt kulturális diplomáciaja, és a válságot kellett bevárni, míg létrejött egy közpolitika a kultúra területén, mégpedig a külügyminisztériumunkban, a föderális szinten, és ugyanakkor ez a tevékenység, ez valamennyi minisztériumnak a tevékenységében megjelenik, csak úgy, mint a 26 kantonokban 21 millióval rendelkezünk, és ennek a forrása közpénz. És egy igazi ügynökségünk is létezik, amely hála a nagykövetségeinknek külföldön képviselik ezek politikákat. 232 projekt fut, 700 17 tevékenységet jelent mindez, és valamennyi tevékenységünkben ez megjelenik tehát, és különböző szociális médiumokat is üzemeltetünk, és internetes honlapokat azért, hogy mindezt megvalósítsuk. Létrehoztuk az úgynevezett svájci házoknak a fogalmát, ezek időben korlátozott élettartomak, és egyfajta platformot jelentenek a médiumok szempontjából, hogy a főbb üzeneteit Svájc eljuttassa a célba. Íme egy fénykép a svájci házunkról, amelyet Rióban hoztunk létre 2016-ban az olimpia idején, és a kormány hozta létre ezen ugye betételeket, a tartalmát és a 26 kanton, illetve különböző francia, illetve svájci vállalkozások telít rögzített tartalommal tudják feltölteni ezen fizikai helyszíneket, és így módon jelenik meg a közpolitika. Rengeteg digitális, interakciós tevékenységre került sor, hatalmas médiumot jelent mindez és interakciós lehetőségeket. Aztán itt van egy másik példa. Franciaországban az a célja a Svájcnak, hogy még inkább kidomborítsuk a kulturális összképünket, és itt például talán felismerik Üdber Vidrint, aki a volt francia francia külügyminiszterek egyike, és itt akár a francia médiumokon keresztül, akár a kül- egyéb külföldi médiumokon keresztül szeretnénk megmutatni azt, hogy Svájcnak továbbra is lehetősége van arra, hogy kulturális szempontból megtalálja a helyét a térképén. Nagyon fontos a stratégiánkban az is, hogy az imidzsin dolgozzunk, és e tekintetben különböző felméréseket végeztünk, és nyomon követést is biztosítunk. Nem szabad, hogy üres légtérben mozogjunk. Pontosan tudnunk kell, hogy mely Magyarországban kívánunk aktívan fellépni. Itt láthatják a 2016-os globális képet, a globális ö, mozgató rugókat. Nagyon sok olyan vállalkozás van, amelyek jól képviselik Svájcot, ugye akár a pénzügyek területén, akár az élelmiszeknek a területén, de hát látnak más fogalmakat is, például a nőt szót, a semlegesnek a szavát, a semlegességnek a francia kifejezését, és hát azt láthatjuk, hogy egy tekintetben milyen módon jelenik meg Svájc külföldön. És hát nagyon lényeges, hogy a kultúra keretében megtaláljuk azt, hogy külföldön hogyan tudjuk nem csak ezen dimenziókat megjeleníteni, hanem a kulturális értékeit Svájcnak. A stratégiánk, mint láthatták, az, hogy pozitív képet tudjunk eljuttatni Svájcról minden lényeges területen, amely hát mind részei a svájci külpolitikának, stratégiát testesítünk meg, együtt működünk a gazdaság szereplőivel, a kulturális életnek a szereplőivel, a sportéval, és arra törekszünk, hogy a szövetségi állam következetes stratégiába, illetve megjelenítse mindazon értékeket, amelyek fontosak lehetnek a külföld számára. Persze mindig ö, egy összetett módon kell, hogy fellépjük. Tudjuk azt, hogy hogyan jelenik meg Svájc másoknak a szemében per pillanat, és azt is tudnunk kell, hogy milyen célkitűzések vannak, és a kettő hogyan viszonyul egymáshoz a külpolitikának a mentén. A fontosnak tartottam azt, hogy ugye választ adjunk azon kérdésekre, amelyek, fel, amelyek felmerülhetnek Svájccal kapcsolaton, akár válságban, akár válság nélkül. De ugyanakkor a megerősítést is szolgálnunk kell, és a meglepető, meglepetés hatással is operálnunk kell. Tudjuk, hogy vannak elvárások Svájccal kapcsolatosan, éppen ezért meg kell erősítenünk a hagyományos értékeinket, de nem szabad, hogy a kliséknek, a sztereotípiáknak a világába essünk. Be kell mutatnunk Svájcnak az ismeretlen vagy kevési ismert területeit, akár a tudomány, akár az egyéb kulturális tevékenységek és területeket ami pedig a kulturális dimenzió egyéb vetületét illeti. Lényeges kiemelnünk, és erről már picit szóltam az imént, imént nevezetesen hogyan lá, jelenik meg Svájc külföldön. Szóval azt akarom csak mondani, hogy kevés olyan művészünk van, aki kulturálisan képviselni tudják önmaguk Svájcot külföldön, de a fesztiválok viszont nagyon számosak, és akár az építészet területén, akár a kulturális örökségnek és építészeti örökségnek a területén vannak olyan értékeink, amelyeket jobban tudunk megjeleníteni, és azt tudjuk el megfogalmazni, hogy a kulturális dimenzióban biztosítani kell a sikert. Nem az a célunk, hogy a művészeknek a különböző projekteiket segítsük, hanem a kultúrának a terjesztését kívánjuk biztosítani, azaz kommunikációra van szükség, azaz diplomáciára, mégpedig közdiplomáciára van szükség, és eznek a útja, módja az lehet, hogy azonosítjuk azokat a fesztiválokat, üléseket, rendezvényeket, amelyek már beváltak, amelyek működik, tehát már egy létező platformot felhasználva tudjuk a hatást fokozni. Ezen kívül hasznosak kell, hogy legyünk. Azaz az médiumokban való megjelenésünk, azt igényli, hogy megerősítsük a dolgokat, a fellépésünket. Ha nem így járnánk el, akkor nagyon kevés művész keresne meg minket. Éppen ezért arra törekszünk, hogy ha ne is minden területet vegyünk le, de mégis nagyon sokat, és hát ugye három nyelvvel kell, hogy dolgozunk, és tesszük ezt örömmel, mellettem a kolléganőm ezt biztosíthatja és tanúsíthatja, és éppen ezért a nyelvi kérdéseken felül kerekedve meg kell, hogy oldjuk azt, hogy eljussanak a különböző tartalmaik, akár a szórakoztató rendezvényeknek a révén, akár az egyéb közpolitikák megjelenítése révén. És hát a szereplők is ugye nagyon számosak, és nem feltétlenül azonosak egyik meg másik területen, például a vállalati szereplőkkel. Még egy dolog. Nagyon lényeges az, hogy lássuk, ne a fake newsoknak, a hamis ténybeállításoknak a fényében nagyon nehéz megjeleníteni a törekvéseinket, és tudjuk, hogy a közpolitikának erősen kell megjelenniük ezen kontextusban. Svájcnak is ez a feladata, ami persze nagyon összetett dolog, az az, hogy most a kultúrának a terjesztéséről kell hangsúlyosabban beszélni, és nem annyira a kultúra támogatásáról, mert a kultúra teszi lehetővé, hogy a soft powers és az igazi párbeszédet valósítsuk meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott módon kell, hogy fellépjünk a kulturális és a kommunikációs tényezők, illetve az állami, illetve a köz kulturális politika területén. Hogyan fogadják a kultúrát a különböző országokban, a világ különböző országaiban, illetve Európában? Nos, erre a válasz az, hogy lényeges az, hogy a people-to-people -people megközelítést alkalmazzuk. Ez a közvetlen megkeresés az embereknek lehetővé teszi azt, hogy minden generáció benne legyen a folyamatban, és a people-to-people -people kapcsolatrendszer megközelítés azt hiszem a leghatékonyabb lehet területen és aztán végezetül egy szövetségi intézménynek vagyok az élén, tehát gyakorlatilag ugye az összes kantonnal kell, hogy együtt dolgozzam, és a sikernek a kulcsa az, hogy a win-win, a mindenki legyen gyertes, megoldásban gondolkodjunk. A kantonok, a 26 kantonnak azt kell jeleznünk, hogy együtt akarok velük dolgozni, és amennyiben erősek vagyunk mi kommunikáció szempontból, ők is erősek lenne, lesznek. Meg kell találnunk azt ugyanakkor, hogy milyen tud, módon tudják a kantonaink a kulturális büszkeségekön túl megtalálni azt a narratívát, amely kifejthetővé teszi azt, hogy Európában is megjelenjenek. Tehát egyszerre svájciak, egyszerre francia nyelvűek, egyszerre egyéb ö, értékeik vannak, ezeket kell tudni megjeleníteni. Egyesek itt említettek a televíziónak a fontosságát, és valóban a Euro News a szövetségesünk kell, hogy legyen a kommunikációban. Alapvető eszközről van szó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most pedig szeretném Kvadvik Mikhailovics asszonynak megadni a szót az Európa Nostra részéről. Parancsoljon a szó. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy az Európa Nostrát is meghívták erre a fontos eszmecserére. Mi a kulturális örökség hangja vagyunk Európában, de eh, még inkább azt mondanám, hogy egy nagy kórusnak a hangja vagyunk. Európában rengeteg civil szervezet, rengeteg magánszemély foglalkozik, törődik a kulturális örökséggel, és nagyon szívesen vagyunk a szóvivőjük az Európai Kulturális Fórum 2016 áprilisában két fantasztikus hírt kapott itt. Navracsics biztos azt mondta, hogy lesz kulturális örökség éve Európában, a másik jó hír pedig az volt, hogy Mogherini alelnök asszony azt mondta, hogy lesz kommunikáció az európai nemzetközi kulturális kapcsolati stratégiáról, és mindez remény reményt és energiát adott nekünk, mert az európai integrációt sokan megkérdőjelezték, most pedig tessék, nagyon jól megmutathatjuk, hogy az Európai Parlament vezető szerepével rámutathatunk, hogy valamiről megfeledkeztünk Európában, a kultúráról, pedig ez az Európai Uniós szakpolitikákban és a külkapcsolatokban is alapvető fontosságú. Egy általános dolgot szeretnék mondani. Az Európa Nostra támogat látja, üdvözli az Európai Bizottság kommunikációját, és minden EU intézményt arra ösztönzünk, mindjárt itt vannak a teremben, hogy a végrehajtásnál, az alkalmazásnál figyeljen oda a részletekre a kultúra terén. Legyen jövőkép, legyen határozott a fellépés, legyen bátor a fellépés. Nem a a, a, nem a tagállamok jogkörét nyírbálják meg önök, hanem egy lecintet hoznak létre, és az Európa Nostra nagyon örül neki, hogy a kommunikációban a kulturális örökséget a három munkafolyamat egyikeként szerepeltetik. A kulturális örökség szerintünk is releváns eszköz a két második munkafolyamat céljainak eléréséhez, ugye a szociális gazdasági felzárkóztatásról van szó a kultúra révén, másrészt pedig a közösségek közötti kapcsolatok javításáról. A harmadik dolog egy konkrét észrevétel lenne az Európai Parlament jelentéstervezetével kapcsolatban. Gratulálunk a két előadónak, Szilvia Krosztának és Elmar Proknak, mert ambiciózus ez a tervezet, és holisztikus, mindenre kiterjedő megközelítése van a jelentésnek. Mindenképpen szeretnénk ezt határozottan támogatni, ugyanis ennek a kialakulóban lévő stratégiának az a cél, célja mm, nem az, hogy az Európai Unió márka nevét a kultúra révén tovább javítsák, hanem az a célja, hogy a világ prosperáló környezetében tudjon az EU tovább fejlődni, és a mai szimbólumok alapján is gondolhatunk erre, hiszen most van az egyéves évfordulója a brüsszeli merényleteknek. A különböző EU szakpolitikákban, illetve a diplomáciában, a külkapcsolatokban is transzverzálisan vagy horizontálisan meg kell, hogy jelenjen mindenütt a kultúra szempontja a fenntarthatósági célok nagyon fontosak az EU számára, a környezetvédelem, az energia, az idegenforgalom, a mezőgazdaság, a kutatás terén mindenütt megjelennek a kulturális szempontok, és persze ne feledkezzünk meg az emberi jogokról. Jövőre fogjuk üdvözölni az ENSZ eh, emberi jogi nyilatkozatának 70. évfordulóját, és az EU-nak és tagállamainak eh, ez alkalommal is kell majd mondania, hogy a kulturális jogok fontos részét képezik az emberi jogoknak. A negyedik dolog, amit mondani szeretnék, a stratégia tervezetben nem a bilaterális kapcsolatokra kell összpontosítani a különböző országokkal a világon, hanem a multilaterális diplomácia, multilaterális kapcsolatok eszközeit kell használni. Az egyik európai képviselő ezt említette is. Tehát az EU delegációknak össze kell fogniuk a tagállami kultúrintézményekkel, illetve az ENSZ-szel szorosabban együtt kell működni, mert az ENSZ is beépítheti a kulturális dimenziót minden munkájába, és az ENSZ a kultúrának nagy jelentőséget tulajdonít, és ahogy elhangzott itt is, ez a negyedik pillér kulturális örökség. Egy nagyon fontos jelentés készült már a kulturális jelentésről, aminek az a címe, hogy a kulturális örökség számít Európában, és felsoroljuk benne a kulturális örökség hasznát, nem csak a társadalom, nem csak a gazdaság, hanem a környezet számára is. Kérem, használják ezt a dokumentumot a munkájukban. Van egy kiváló eszköz is, a kulturális örökség európai ára a címe ennek olyan eszköz ez, amivel a jó gyakorlatokat lehet terjeszteni. Fontos a kiválóságot a világban is megjeleníteni. A nemzetközi és európai műemlékvédelmi egyezmények arany korra után most azt tapasztaljuk, hogy visszaesett az egyezmények alkalmazása, sok helyen tapasztaljuk Európán kívül, hogy műemlékeket rombolnak le, de ne feledkezzünk meg róla, hogy a volt Jugoszláviában, ahonnan én érkeztem, tehát Európában is a közelmúltban történt ilyen. Nagyon nagy elismeréssel kell nyilatkoznunk az Európai Parlamentről, amely sokat tett a békéltetésben, a lerombolt örökség újraépítésében, de nem csak pénzt kell adni az EU-nak, hanem a jó gyakorlatok terjesztésében is fel kell lépnie annak alapján, hogy az évtizedek során, de valószínűleg évszázadok során is milyen tapasztalatokat gyűjtött az örökség lerombolása terén. A műemlékeket, az örökséget azonban békében is ápolni kell nem csak fegyveres konfliktusokban sérülhetnek meg. Van egy csomó nem fenntartható folyamat, egy csomó folyamat, ami nem tartja tiszteletben az örökséget, és szeretnénk, hogyha az Európai Unió erőteljes szószólója lenne az integrált örökségvédelemnek, az UNESCO-val karöltve, de a többi ENSZ szervezettel is, sőt, még a Világbank is kiváló szövetséges lehet ebben. Utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, a kulturális örökség éve természetesen nagyon fontos számunkra, és szeretnénk, hogyha a kulturális diplomáciai fellépés és az örökség évek között szoros kapcsolat lenne. A civil szervezet szerepe nagyon fontos, úgyhogy köszönöm, hogy az emberek közötti diplomáciában a hangsúly Koszta asszony és Brok úr jelentésében az oktatás szerepe természetesen nagyon fontos, a művészeté, a történelem oktatásé, nem csak Európában, Európa határain túl is, de együtt kell fellépnünk Európában. Utolsó dolog az új európai narratívának része, hogy a kulturális örökség sokkal inkább kerüljön középpontba, és Európa továbbra is vezető szerepet játszon a kulturális értékek megőrzésében a világon. Köszönöm. Köszönöm szépen. 25 percünk maradt, úgyhogy kérnék szépen mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási időt, máskülönben nem érünk a végére. Hőn a Szonya Gőteintézettől. Én is szeretném megköszönni a két előadónak a jelentést, és természetesen köszönöm én is a meghívást, hogy a kulturális intézetek képviselőiként ismertethessük a nézőpontunkat, és gyakorlati példák alapján szemléltessük ezt. Ez egy nagy megtiszteltetés. Öt pontra szeretnék kitérni, tényleg nagyon röviden. Egyrészt, ami a hátteret illeti, Mogherini asszony jelenlegi előttünk levő közleményét, a kultúra kérdéskörét és gyakorlati példák alapján szemléltetném a külkapcsolatokban a kultúra szerepét. Néhány megjegyzést tennék a kulturális diplomácia, valamint a kulturális kapcsolatok témájából, és aztán ajánlásainkat, javaslatainkat is megfogalmaznám. Ez az előttünk levő javaslat, amely egy európai stratégiát alakítana ki, több évig tartó erőfeszítések eredményeképpen jött létre. Meg kell találnunk a kultúrának az őt megillető helyet. Két fontos anyag, egyfelől a kulturális menetrend 2007-ből, valamint az előkészítő fellépés, amely 2012 és 2014 között készült a parlament megbízásából. A felkészítő, előkészítő fellépés komoly ajánlásokat fogalmazott meg számunkra is. Ezeknek a legfontosabb elemeit szeretném kiemelni. Kulturális kapcsolatok harmadik országokkal egyenlő félként kell tekintenünk a harmadik országokat. Nem annyira kultúra exportjára kell törekednünk, hanem koprodukcióra, és egymás megértésére meg kell hallgatni a másikat, a civil társadalom és a kultúra termelői iránt nyitottságra van szükségünk, a kultúrának autonómiára és szabad térre van szüksége, és egy stratégiát is szükségesnek tartunk a külkapcsolatokban, valamint egy megfelelő költségvetést. Továbbá ez az előkészítő fellépés azt is javasolja, hogy a végrehajtást azokra kell bízni, akik a kultúra témakörében tevékenyek. A kultúra nem egy luxus cikk, a kultúra a jövőt jelenti, főleg válságos időkben, amikor elvész a bizalom. Arra van szükségünk, hogy több helyet kapjon az érzelmi intelligencia. Mi, akik közvetítjük a kultúrát és teremtjük a kultúrát, hiszünk a kultúra erejében, gazdagságában és a hatásában, ezt jobban ki kell használnunk. A kultúra nem csak az emberek közti kapcsolatokat serkenti, a népek közti megértést segíti elő, a kulturális sokszínűség. A kultúra a konfliktusok megelőzése terén is hasznos, elősegíti a békét és a megbékélést. A kultúra a gazdasági növekedést is serkenti, és a különböző szereplők közti kapcsolatokat kiépíti, az anyagi, a materiális és nem materiális örökségünket is védi. A kulturális projekteknél a, a folyamata fontos, ugyanis így kulturális csúcs teljesítmények születhetnek, a kultúrának pedig fenntartható projektekre van szüksége, nem szabad hosszú távra kell ezt biztosítani, mert csak így alakulhat ki a közösség érzése. Különböző területekről néhány példát, projektet említenék. Először is látogassunk el Afrikába. Téma kreatív gazdaság. Afrikában több mint egy milliárd ember él, rendkívül eltérő zenei hagyományokkal. A zenének egy nagyon fontos helye van Afrikában, és ez manapság nem csak egy kulturális tényező, hanem üzleti lehetőségeket is elősegít és új munkahelyeket teremt. Ugyanakkor Afrikában nem elegendőek a források a határon átnyúló együttműködés érdekében, és ahhoz, hogy a zenészek megosszák egymással tapasztalataikat. Ezért a civil társadalomból egy online platformot hoztunk létre több évvel ezelőtt. Ez eddig 18 afrikai ország számára ingyenesen megbízható, átfogó információt nyújt az afrikai kontinensen való zenei értékekről, és felsorolja, hogy milyen zenei műalkotások születnek Európába, és elősegíti az Európával való együttműködést. Második terület a menekültekkel való együttműködés. Látogassunk el a közel-keletre. Tudják, hogy a szír kultúra képviselői rászorulnak támogatásunkra, azok is, akik számüzetésben élnek, és öt éve a háború óta a kultúra nagyon komoly csorbát szenvedett, mi pedig egy kis kulturális produkciós alappal, ösztöndíjakkal szír művészeket támogatunk öt kategóriában a film és az animáció, a színház, az előadóművészetek, a képzőművészet, a zene és az irodalom területén, és ezzel a szíriai kulturális örökséget is megpróbáljuk életben tartani. Ezt az alapot ki fogjuk bővíteni ebben az évben, kiterjesztjük Európára, és úgy gondoljuk, hogyha a művészek a produkcióikat európai művészeti platformokon ismertethetik, így hozzájárulhatunk a sztereotípiák, az előítéletek leépítéséhez, a menekültek és a befogadó társadalmak közti együttműködést elősegíthetjük. Maradjunk röviden, rövid ideig most a válságos vezetekben. Mindannyian tudjuk, hogy főleg a menekült gyermekekkel foglalkozunk. Természetesen az alapellátást kell a menekült táborokban biztosítani, de ez önmagában nem elegendő. A fiataloknak, a gyermekeknek egy jövőt kell biztosítanunk, a fantáziájukat ismét meg kell mozgatnunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a gyermekek álmodhassanak. Éppen ezért ingyenesen a törökországi válságos övezetekben, ahol nagyon sok a menekült Jordániában, Szíriában, a 4 és 12 év közti gyerekeknek képes könyveket, klasszikus mesekönyveket, olvasókönyveket biztosítunk, csak az elmúlt hónapban 27 szír településeken 9000 szír gyermekekhez jutottunk el, menekült táborokban, közösségi központokban, és szeretnénk ezt a munkát kibővíteni. kollégám az imént említette a kulturális örökséget számunkra, különösen fontos, az, hogy az immateriális kulturális javak, és röviden most Ázsiába kalózolnám önöket, Bangladesbe, valamint Dél-Bengáliába, létrejött egy kezdeményezés az 1947-es események következtében sokan migrálni kényszerültek a határ mindkét oldalán, és ez még ma is gyűlöletet szül, és nagyon sok a negatív emlék a szülők és a nagyszülők a harmadik generáció felé is közvetítik ezen rossz érzéseket, ezen nehezteléseket. Egy Daka és Kalkutai közti projekt a szájhagyományokat próbálja átmenteni, és egy platformot teremt a közös kultúra megmentésére, és azt próbáljuk előmozdítani, hogy a harmadik nemzedék gondolkodjon el, és kérdőjelezze meg ezen előítéleteket. A kulturális diplomácia kérdéskörére is áttérnék. Sok mindent hallottunk arról, hogy kulturális kapcsolatok vagy kulturális demokrácia szülesen. Szerintem itt a vagy helyett az és szón volna a hangsúly. A kulturális kapcsolatokat erősítenünk kell főleg az előkészítő fellépés ajánlásait figyelembe véve. A kulturális diplomációja, diplomácia az exportra helyezi a hangsúlyt, valamint az európai vívmányokra és az európai értékekre. Állami szereplők kulturális projektek által pozitív imidzset szeretnének előmozdítani. A kulturális kapcsolatok esetében azonban a szereplők általában a civil társadalom tagjai, civilek, művészek, valamint mi a kulturális intézetek. Megpróbáljuk a párbeszédet egyenlő felekként előmozdítani és a közös megértést táplálni. Hangsúlyoznám, hogy ez egy lassú folyamat, amely ugyanakkor hosszú távú eredményeket mutathat fel. A kérésünk önökhöz most a kulturális intézetek szempontjából, illetve a civil társadalom nézőpontjából fontos, hogy tisztázzuk a nemzetközi kulturális kapcsolatok szerepét, valamint az Európai Unió globális stratégiájának végrehajtását. Szükségünk van egy cselekvési tervre, amely egy tartalmi és földrajzi súlypontot határoz meg. Eszközökre van szükségünk, mint a kulturális diplomáciai platform, amelyet meg kellene erősítenünk, új formátumokra és költségvetésre van szükségünk, ezt szeretném hangsúlyozni a kulturális projektek kidolgozását és végrehajtását a civil társadalomra kellene bíznunk. Az együttműködés feltételeit az, egy, az együttműködés feltételeinek megszabása során mindenkit be kell vonnunk, az alapítványokat, a helyi partnereket, a művészeket, és az utolsó mondatom, elnök asszony, az az lenne, hogy rendszeres felülvizsgálatra van szükségünk, különböző mutatók által értékelnünk kell, hogy a stratégia végrehajtása jó úton halad-e. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó szakértőnk kapja meg a szót, Stefan Gris, Őt is kérném, hogy ha lehet, akkor tartsa magát a 8 perchez. Uh, Megpróbálom. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. És ahogy Kamevert asszony is mondta már, hogy én kit is képviselek, nos az Association Européenne des Conservatoires Académie de Musique et Musique Hochschulen a neve, tehát ebbe csak két nyelv szerepel, angol szó nincs benne, csak a director volt angolul, mondja az elnök asszony. Minden esetre a különböző zeneakadémiákat képviseljük az EU-ban, sőt az EU-n kívül is, európai országokban 90 fölött van a tagjaink száma, és Európán kívülről érkezett társult tagjaink is vannak. Tehát olyan szervezetről van szó, amely egy globális hálózat szereplője. a jövőképünkről, a missziónkról elolvashatják azt, amit kivetítettem. Stefan Gísz vagyok, a szervezetünknek Brüsszelben dolgozó főigazgatója. Egyébként zenetanár vagyok, és hosszú évekig egy német zeneiskolának voltam az igazgatója, zenei főiskolának. Um, hogyan látjuk mi a uh, kulturális és külügyi szakbizottság kezdeményezését. A uh, bizottság 2016-os kommunikációja a nemzetközi kulturális kapcsolatok stratégiájáról uh, felkeltette az érdeklődésünket A jelenlegi eh, jelentés különösen fontos, hogy eh, kibővíti a felépési területet, új területeket eh, határoz meg, és azt mondja ki, hogy a kultúra alapvető érték, és a kultúrához való hozzáférés minden ember számára emberi jog. Végül, de nem utolsó sorban a szomszédsághoz és harmadik világbeli országokhoz kiépítendő kulturális kapcsolatokat alulról felfelé kell kialakítani. Hadd mondjam el, hogy mi az, amit üdvözöl a jelentéstervezetből az AEC. Először is köszönet Kosztászonynak, Brok úrnak, mert kiváló tervezetet készítettek, tényleg jó kiindulási alap a munkánkhoz, úgy gondolom, hogy a jelentés kezdeményezői konkrét olyan fellépéseket javasoltak, amelyek egyszerre reálisak és hatékonyak. Korábban a parlamenti képviselők is mondták, hogy nem reális képet fest ez a jelentéstevezet, ezzel én nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy minél inkább megkérdőjelezzük az európai értékeket, annál kevésbé tudunk kialakítani egy közös európai identitást, pedig szerintem ez nem olyan nehéz. Visszatérve a jelentéstervezetre, az egyik dolog, amit hangsúlyoznék, a kulturális diplomáciát konkrét fellépésekre fordítja le ez a tervezet, és ez többet mond az embereknek, az európai állampolgároknak, akik szeretnék tudni, hogy miért, mire jó nekik az Európai Unió, és a harmadik államok állampolgárai számára is, akiket meg kell győzni esetleg, hogy az európai értékek egyáltalán miért relevánsak az ő számukra. Az AEC kifejezetten üdvözli, hogy a jelentés tervezet hangsúlyozza a mm, művészet eredendő értékének a fontosságát. Itt nem csak a munkahelyteremtésről van szó, de nyilván nagyon fontos az egyének hozzáférése is a kultúrához, hogy az életük minőségét gazdagíthassák. Az oktatás és a kutatás szerepét is hangsúlyozza a tervezet, és természetesen egyetértünk azzal, hogy az Erasmus, a Kreatív Európa és a Horizon 2020 kezdeményezések nemzetközi dimenzióját erősítsék. Mi az, amit az AEC szerint módosítani kellene? a szociális dimenziók, meg a határon túlnyúló párbeszéd kapcsán már említették, hogy milyen fontos példa lehet Európa. Most ebben, hogy Európa példaértékű lehet, a művészeti szabadságot hangsúlyoznám tehát nem csak a művészetek eredendő értéke miatt, hanem a művészi szabadság miatt is mondhatjuk, hogy a kultúra fontos pillére a mm, szociális segítségnyújtásnak. nem működik? Ja, de. Szóval a következő dolog az a kulturális részvétel és a kulturális oktatásban való részvétel lehetősége minden ember számára a 2016-os anyagban erről egyáltalán nincs szó. Jó, hogy most megemlítik, de úgy gondolom, hogy a jelentéstervezet nem e, kellő hangsúlyjal szól erről úgy gondolom, hogy az oktatás, a nevelés, a fejlesztés, a bildung kulcsfontosságúak a kulturális részvétel szempontjából. Ugye a, arról van itt szó, hogy mindenkinek biztosítani kell az oktatást, az amatőr zenészeknek, a zeneiskoláknak, a nem professzionális szerepvállalóknak. Az európai kulturális és külpolitikai célok eléréséhez a kulturális végzettségűek nagyon fontos kontribúcióval élhetnek. mindenütt nagyon fontos a, zene szerepe, a zenei főiskolák, a zenei képzés, a menekültáboroktól kezdve minden körülmények között társadalmi felelősséget csak akkor vállalhatnak a művészek, hogyha kilépnek az elefántcsont tornyukból, és új közönséghez is szólnak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, ez nagyon pontos volt, köszönöm. Most pedig szeretném az EGSB képviselőjét kérdezni, Apostolos Kostász urat, hogy itt van-e. Nincs itt, de az, EG, az EU, a Régiók Bizottságának előadója itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt előadók, tisztelt képviselők. Először is szeretném megköszönni a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy a Régiók Bizottságának előadójaként a néppárt tagjaként és Közép-Macedónia kormányzójaként ismertethessem önökkel az általunk elfogadott vélemény fő vonásait, amelynek témája az Európai Stratégia a nemzetközi kulturális kapcsolatokról. A véleményünk az, hogy van három fő elem, amelyet különös fontosságúnak ítélünk meg, és ezekre szeretnénk a hangsúlyt helyezni. A véleménytervezetben is szerepel, hogy be kell vonni és kulcsfontosságú szerepet kell biztosítani a helyi és regionális hatóságoknak. a stratégiai tervezés szakaszában, valamint a, az európai nemzetközi kulturális kapcsolatok szakpolitikájának fejleszt, végrehajtási, kifejeztési fázisában. Regionális és helyi hatóságként közelebb állunk a közösségekhez, és jobban tudjuk, hogy milyen szükségletek jelentkeznek, és milyen előnyökkel rendelkeznek a különböző régiók. Hatékonyabban, és úgy is mondhatnám, hogy közvetlenebbül tudunk együttműködni a társadalmi partnereinkkel, és sok esetben, ez már bebizonyosodott, célzottabb és hatékonyabb programokat és fellépéseket tudunk végrehajtani, és ezáltal konkrét és kézzelfogható eredményeket tudunk elérni. Ezen tények alapján a következőt gondolom. A regionális és helyi önkormányzatok kulturális tevékenységekben való szerepvállalásának támogatása egyszerűbb és gyorsabb kell, hogy legyen. Ezzel egyidejűleg közvetlen hozzáférést kell biztosítani a regionális és helyi hatóságoknak az együttműködés, az együttműködési, valamint a pénzügyi intézmények létező keretéhez, a tematikus programokhoz, ezt biztosítani kell. A javaslatunk azt is tartalmazza, hogy az Európai Bizottságnak be kell vonnia a régiók bizottságát a stratégia kialakításának szakaszába. A helyi és regionális hatóságokat pedig a stratégia fejlesztésének és végrehajtásának szakaszába, mindig szem előtt tartva a szubszidiaritás elvét. Hölgyeim és Uraim, tisztelt parlamenti képviselők! A második fő elem, amely ö, megjelenik a régiók bizottság által elfogadott véleményben, az, hogy még szorosabban össze kell kötnünk a kultúrát az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével. Ez már korábban is elhangzott. Mindannyian egyetértünk abban, és elismerhetjük, hogy az Európai Unió kulturális befolyása globális szinten jelentős, óriási. Mondhatnánk azt is, hogy az Európai Unió egy kulturális szuperhatalom. De én személy szerint úgy gondolom, hogy tehetünk ennél többet ahhoz, hogy a kulturális diplomáciánkat és a kulturális kapcsolatainkat még jobban kiépítsük a többi országgal való együttműködés keretében. Ez ugyanis még inkább erősíteni fogja Európa szerepét, mint globális szereplő szerepét. A harmadik és utolsó aspektus, amelyre ma szeretnék kitérni, az a kultúrának a kulcsfontosságú vetülete, azon fő problémákra és kihívásokra gyakorolt hatása, amelyekkel az Európai Unió ma szembesül. Sok esetben sajnos úgy tapasztaltuk, hogy a kultúrát tévesen egyfajta kiegészítő szakpolitikaként, vagy akár luxusként tekintik, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a kulturális politika döntő szerepet tölthet be. Egyrészt a nehéz gazdasági időkben a kultúra és a kreatív iparágak fejlesztése munkahelyeket teremthet, valamint enyhítheti a menekült közösségekkel és bevándorló közösségekkel a feszültséget, azáltal, hogy elősegíti a jobb megértést. Másodszorban ellensúlyozhatja a szélsőségességek, valamint a populizmus előretörését, amennyiben több ösztönzőt kapnak a fiatalok, illetve specifikus népcsoportok, és aktívan szerepet kell vállalni a kultúrában ahhoz, hogy megtapasztalhassa mindenki a kulturális identitás sokszínűségét és azon értékeket, amelyekre az Európai Unió épül. Most pedig következtetésképpen azt mondhatom, hogy a kultúra minden kétséget kizáróan erősíti Európa szerte az országok és a népek közti kapcsokat, és közelebb visz bennünket a világ egyéb részeihez is. A kultúra nagyon sok előnyt jelentett mindannyiunk számára. A régiók ezt tudják, hiszen ők a az alsó és a felső szint között helyezkednek el, és ebből a szempontból előnyös helyzetben vannak. Ezért arra szólítjuk fel a parlamentet és a tagállamokat, a tanácsot, hogy használják ki a régiók és a városok ezen előnyös helyzetét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, elnézést kell kérjek, ugyanis az EGSB előadója itt van, nem tudom, hogy jól ejtettem -e ki a nevét, most ő is megkapja a szót. Kérném, hogy három percben, ugyanis már túlléptük a keretet, és még sok napirendi pontunk van. Parancsoljon önni a szó. Thank you so much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olasz előadóval kezdte, és egy olasz fejezi be majd ezt a kört. A munkánkat megkezdtük, most véglegesítsük a jelentésünket júliusra a külkapcsolati biz, munkabizottságunkon belül és a plenárison Brock és Costa előadókkal már dolgoztunk együtt nagyon élénk vitát tartottunk egy hónappal ezelőtt, és egyetértünk a legtöbb dologban. Üdvözöljük ezt az európai kommunikációt, ahol a kultúra, a fenntarthatóság és a kapcsolatok építésének fontos eszköze az Európai Unió fő céljait, a szerződés harmadik cikkét mozdítja elő a kultúra, a béke, fenntartást, a sokszínűség megőrzését. Tovább kell lépnünk, egy igazi stratégiát kell elfogadni, ahelyett, hogy csak két szó szerepelne az európai stratégiában, és egy akcióterv is kell, hogy készüljön nem csak a soft power és a gazdasági fejlesztéshez közel állt a külkapcsolatokban, hanem a béketeremtésnek, békefenntartásnak is fontos eszköze a kultúra. Ezért mi hangsúlyozzuk, hogy az új megállapodások eh, akkor mindig figyelemmel kell lenni a kultúra szerepére. Az Akácsi országokkal most kezdődik egy ilyen folyamat. A harmadik pedig, hogy a fenntartató fejlődés negyedik pillére a kultúra. Említették, hogy a, a civil szervezetek nagyon aktívak a kulturális területen, az EU-nak azonban további támogatást kell nyújtania nekik. Kulturális civil fórumot, annak felállítását is javasolják a az önök szakbizottságai, fontos fórum lenne ez, ami különböző folyamatokban részt vehetne. Az is nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy az EU az eszközöket is biztosítsa a stratégia teljes végrehajtásához kiegészítő jelentős forrásokra van szükség. Beszéltünk az Erasmusról, Horizon 2020-ról, ezeket a programokat erősíteni kell, bővíteni kell. A kulturális befektetés nagyon fontos lehet a propaganda elleni küzdelemben a nemzetközi kapcsolatrendszerben végül, de nem utolsó sorban. Úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú, hogy ne csak a kulturális jogokat, hanem a művészi önkifejezés szabadságát is folyamatosan monitorozzuk, mint emberi jogot. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Köszönöm azt, hogy ilyen rövid volt a felszólalása, és ezzel majdnem elértünk az eszmecsere végére, de nem akarom elszalasztani a lehetőséget, hogy a bizottságtól megkérdeznem, szeretném hozzátenni az eddigekhez valamit. Das ist offensichtlich. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor az előadókat kérdezném, Brock urat. Elnézést kérek. Sie hätten laut hier schreiben. Hangosabban kellett volna kiáltania. Madame Köszönöm, elnök asszony. A kulturális politikákkal foglalkozom. Röviden szerettem volna jelezni, hogy nagyra értékeljük a parlament támogatását és elismerjük azt is, hogy a parlament az előkészítő fellépés kidolgozásában milyen komoly szerepet vállalt, azt hiszem, hogy a közös közleményünknek a fő koncepciója az az, hogy van egy kulturális út, amely a jobb nemzetközi kapcsolatokhoz vezet, és ezt arra kell építenünk, hogy a kulturális sokszínűség értékét elismerjük, a kölcsönösségre, a kölcsönös megértésre helyezzük a hangsúlyt, tehát szeretem volna biztosítani azokat, akik aggódnak attól, hogy visszatérünk a régi kulturális diplomáciai megközelítéshez. Ez a közlemény határozottan egy olyan keretbe helyeződik, amely a kölcsönös kulturális kapcsolatokat emeli ki. Nem tudom, hogy a kollégáim szeretnének ehhez bármit hozzátenni. Yes. Igen, nagyon röviden. um... Az oktatással és egészségügyel foglalkozom a DigiDevCon-nál. Nagyon köszönöm ezt a vitát, nagyon érdekesnek találtuk, és nagyon fontos pontokat találtunk a jelentés tervezetben. Több hozzászólásból hallhattuk, hogy a 28-as bekezdés a sebezhető közösségeket, a vidéki és távoleső területeket említi. Úgy gondolom, hogy a törékeny, sebezhető helyzetekre, a vészhelyzetekre is hangsúlyt kell helyeznünk, mert tudjuk, hogy a kultúra ott nagyon előnyös lehet, egy hasznos eszközként léphet fel, mert segíthet a közösségek felépítésében, hidakat építhet a humanitárius fejlesztés szempontjából is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm az összes szakértőnek a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságnak is ezt a nagyon érdekfeszítő eszmecserét, amelyet ma folytathattunk. Elmar Brocknak sajnos már távoznia kellett, úgyhogy most még egyszer Julie Wardra tekintek, hogy Szilvia Costa-ként szeretnél-e még valamit mondani? Uh, I think Sylvia, I think I could say that Sylvia azt mondanám, hogy Szilvia nagyon örült volna ennek a mai vitának és az itt elhangzottaknak, az együttműködés szellemének, amit a különböző frakciók és bizottságok mutattak itt. Ez nagyon fontos a kultúra területén, tehát nem szabad egymástól elszigetelten működni, alapvető fontosságú a kultúra, nem egyfajta habatortán minden intézménynek érdemben kell foglalkoznia a kultúrával, ezért az előadó asszony is nagyon nagyvonalú kíván lenni az árnyékelőadókkal való egyeztetésben, sok kompromisszum fog készülni, és mindenkinek a véleményét figyelembe kívánja venni. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét, és nagyon jó volt a külső szakértőket meghallani, és hát nagyon nagy élmény volt a, a Zeneiskolák Szövetségének rendezvényen részt venni nem régen, és újra hallani, hogy milyen kiváló, fantasztikus munkát végeznek a menekültek és elesettek körében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A korábbi elnökünktől, Johannes Rautól idézek, a kultúra nem haba tortán, hanem ez az élesztő a tésztában. Azt hiszem, hogy ez az európai kultúrpolitikánkra is vonatkozik, valamint a kül- külkapcsolatainkra is. Azt hiszem, hogy ott is jobb íze lenne a tortának, hogyha egy kicsit több élesztő lenne a tésztában. Úgyhogy ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel azt hiszem, hogy jó volt a kezdet, és a külképviselő is osztja ezeket a nézőpontokat, úgyhogy azt hiszem, Mindenképpen jó közös úton haladunk. Az előadóknak, az árnyékjelentéstevőknek jó munkát kívánok. Remélhetőleg jók lesznek a kompromisszumok, és eh, ebben a formátumban, de minden esetre május 3-án ismét találkozunk egy közös bizottsági ülésen. Most pedig eh, ezt eh, az ülést berekezteném, és a Kulturális Bizottság ülését megnyitnám és eh, ha jól látom, akkor a kilencedik napi rendi pont következik. Itt eh, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexről van szó, illetve ennek átdolgozásáról. Az Európai Bizottság egy nagyon átfogó eh, jogszabálytervezetet terjesztett elő. Azt hiszem, hogy 273 bekezdésből áll, tehát nem, nem éppen rövid ez az anyag illetékes bizottság az ITRE, az IMCO is rendelkezik különleges hatáskörrel, mi pedig a Kulturális Szakbizottság egy véleményt készítünk ebben a témában. Kérnék mindenkit, aki elhagyja a termet, hogy lehetőleg ezt minél gyorsabban és csendesebben tegye meg, hogy folytathassuk a munkát. Az előadó Máltéze kolléga, akinek most meg is adnám a szót, és kérném, hogy a hozzászólás ne legyen hosszabb 5 percnél, mert aztán a koordinátorok üléséig van még egyéb napi rendi pontunk is, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy haladunk.